molto rapidamente. Rövid leszek. Köszönöm elnök asszony a szót. Európa történelme, az európai városok történelme, az európai identitás megőrzői, letéteményesei a városok. A városokban él jelenleg az európai lakosság mindegy kétharmada, és óriási ellentmondások vannak persze a gazdasági, szociális területen, a városokban és a városok és vidék között is, de a városok még mindig nagyon jelentős innovációs központok, amelyek persze saját városi funkciójuk ellátásával küzdködnek, és éppen ezért Európában szükség lenne egy várospolitikára. Most sajnos azonban ennek még nincsen semmilyen jogalapja, hogy külön várospolitikát megfogalmazhassunk. És a városok szanálása, minőségi felújítása valahogy nem európai prioritás, pedig éppen azért, hogy ha az erőforrások, a lakosság kétharmad és városokban lakik, akkor Európa tulajdonképpen a városokból áll nagy részt, jelentésünkben rámutatunk a kontinuitás fontosságára és egy jogalap megteremtésének jelentőségére, amelyre építve kialakítható lenne egy európai várospolitika. Mit értünk kontinuitás alatt? Azt, hogy ami szétdarabolt, eddig is megvolt, a városok szintjén az legyen egy összefogott európai politika, folytassuk azt, és erőforrásainkat összpontosítsuk a városok megújítására. Az utóbbi évek trendjei és erőfeszítései különböző irányba mutattak. Most eljutottunk oda, hogy ambíciós célokat kéne megfogalmazni, nem csak a lakáshelyzetről beszélünk, a szociális környezeti fenntarthatósága a városainknak, a szolgáltatások fenntarthatósága a tét. Sőt, az anyagi jólét ö, fenntarthatósága és az épített kultúra. A városok szanálása, ö, a központ és periféria kérdése is, mert minden belenyúlás a folyamatokba szociális hatásokkal is jár, szociális ö, leromlást tapasztalható meg, mégpedig meglehetősen drasztikus egyes városokban. Ezért a városok megújítása a közeljövő egyik legfontosabb prioritása kell, hogy legyen Európában. a városok, a városi infrastruktúra, az utak, a digitális infrastruktúra mind-mind alapvető, szükséges és kiemelkedő jelentőségű infrastruktúra, ezért tervezni kell ennek a megújítását és a városok megújítását általában. Egy-két pénzügyi projekt kísérlet már történt is erre, ugye a projekt kötvények részben ezt szolgálnák, de ezt konkretizálni kéne ezeket a, az elképzeléseket. Jelentésünk erre tesz kísérletet, tehát megpróbáljuk összefoglalni először is a bajokat, ugye az, hogy nincs jogalap, hogy a városoknak kontinuitást, perspektívát kell adni, és a városok megújítását pedig a város rehabilitációt a növekedési politikával párhuzamosan kell megfogalmazni, hogy azok egymást erősítsék, különösen a válság tükrében. Néhány éve beszélünk már a város rehabilitációról, de még nem fogtuk föl, hogy az utóbbi évek ingatlan buboréka buborékja is azért alakult ki, mert nem volt átgondolt városrehabilitációs terv, program, fenntartható, szociálisan, gazdaságilag is átgondolt városfejlesztés. És nem figyeltünk oda, hogy a fiatalokra is külön oda kell figyelni a téma kapcsán. A demográfiai jellegzetességekre. Örülök annak, hogy ez a téma most már nem marginális téma, hanem úgy tűnik, hogy felfogtuk, hogy valamennyünk érdeke központi jelentőségű kérdés. Köszönöm szépen. Anszoni kolléga még nincs itt, Manescu asszony sem érkezett még meg, ezért Deli asszonynak adom meg a szót. Köszönöm az előadónak a prezentációt. Itt vagyok. Ez olyan téma, amelyel kapcsolatosan tudjuk, hogy egyre többet fogunk beszélni a jövőben. Jelen pillanatban még nincsen tervezetünk, úgyhogy nehéz lenne kérni valamit egy olyan anyaggal kapcsolatosan, ami még nem létezik, de amikor a városi dimenzióról beszélünk, akkor figyelembe kell venni az összes urbánus aspektust, és ennek során a proximitást kell követni, hiszen a 21. század városát építjük, és a proximitás, a közelség az egyik legfontosabb elem. Amikor a városról beszélünk, akkor soha nem szabad egymással versenyeztetni a várost és a vidéket. A másik pedig a város körüli települések, amelyről nagyon gyakran megfeledkezünk. Régóta foglalkozom a témával, nagy öröm számomra, hogy konkrét javaslatokat, megoldásokat tegyek az előadónak. Corneli Ensz nincs itt, old a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és talán hadd indítsak azzal, hogy ez a téma nagyon fontos számomra, és a városokat, a városi agglomerációkat a növekedés eszközeinek kell tekintenünk, és ez pont a mai időszakban olyan fontos. És éppen ezért nagyon fontos a városaink problémáinak a figyelembevétele, és tisztában kell lenni azzal, hogy ha megtakarításokról van szó, a városokban nagy megtakarítási potenciálok vannak, tehát például a világítás, a fűtés, a köz, tömegközlekedés például ide tartoznak, és a megfelelő megoldások megtalálása érdekében együtt kell működnünk a városainkkal. És nagyon fontos, hogy ebben a városokat tömörítő szervezetek és más olyan szervezetek, mint a Telecity, Eurocity, Council of European Municipalities and Regions, és egyéb más szervezetek is részt vegyenek. Tehát fontos, hogy ővelük kapcsolatba lépjünk. Egyben túlmenően pedig a strukturális és kohéziós alapok vonatkozásában is meg kell vizsgálni a városok helyzetét. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a városoknak bele kell tudni szólni ezeknek az alapoknak, alapok prioritásainak a kialakításába. Köszönöm szépen, Marie Teres Sánchez következik, mondja az elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az előadónak a pontosítást. Szeretném, hogyha nem felejtenénk el, hogy a városok átalakításáról, városépítésről és a gazdasági növekedésről beszélünk. A kohéziós politikán belül mi fogja szolgálni az gazdasági növekedést? Ezt a kérdést nem szabad szem előtt téveszteni. Ami Flazák kollégá, kollégát illeti az általa elmondottakat, igaza van, hogyha beszél a különböző egyesületekről, a város szövetségekről, egyesületekről, városi közösségekről, beszélni kell, hiszen nem csak a városokról beszélünk, hanem általában a város körzetekről. A koncepciókban bele kell vonni a város szövetségeket, hiszen ők nagyon jól ismerik a helyszínt. Éppen ezért be kell őket vonni. Van egy kérdésem az előadóhoz. Arról beszélt, hogy jogalapot kellene teremteni pontosítaná ezt, mert nem látom pontosan, hogy mi van emögött, a szándék mögött, hogy jogalapot teremtsünk. Köszönöm. Nikos Rizohelos. Yes. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σίγουρα η παρέμβαση... Köszönöm szépen. És tehát a városok hozzájárulása nagyon sok területen megtörténhet, pontosan a válság időszakában, ugyanis a városok kapacitásait alá szokták becsülni, más területeken pedig nagyon gyakran ők azok, akik a átállás a fejlődés motorjává váltak, tehát nagyon fontos az európai megközelítés, hogy a környezetvédelmet is egy részről fejleszthessék, de megfelelhessenek szerepüknek. Hiszen a városok nagyon sok munkahelyet teremthetnek, és ezért végig kellene gondolnunk azt, hogy hogyan lehetne a városokat rugalmasabban a közösség számára hasznosítani. Tehát például hogyan tudnak olyan közösségeket is kialakítani, amelyek élhetőbbek, mint a jelen pillanatban létezőek a klímaváltozás, a kipufogó gáz, kibocsátás, és minden más egyébként ide tartozik. Tehát nagyon fontos, hogy ö, fenntartható váljon az élet a városokban, hiszen az energiakérdés nagyon megszenvedik a városok, és a szegénységet talán éppen Európa déli részén, hiszen ott nagyon magas a munkanélküliség, minden harmadik ember munkanélküli, 22 majdnem 23 százalékos a munkanélküliség a városokban, Görögországban, tehát lehet látni, hogy egy gazdasági visszaesés zajlik, főként a centrumokban, és ez persze utána nagyon sok mindent, az idegen gyűlöletet vonják maguk után sok esetben, tehát itt a dimenziót is figyelembe kell venni. Nagyon fontos, hogy ne technokrata módon közelítsük meg, hanem a demográfiai szempontból a dolgokat. A lakosságnak a döntéshozókkal, a tudósokkal kéz a kézben kell dolgoznia, hiszen csak így lehetséges a polgárok kohézióját elérni. Tehát csak így fogják tudni az adott város polgárai a saját városukat alapítani, és így nem csak akkor spek- spekulációs objektumként, vagy valamiféle csak épp egy területként fogják látni a saját városukat. És azt is láthatjuk, hogy ez jelenleg éppen elterjedőben van, például a bankok részéről, de a feltételek nem mindig vannak meg arra, hogy a polgáraink részt vehessenek egészen egyszerű módon, meg kell teremteni ennek a feltételeit, hogy proaktív módon tudjanak részt venni a városok fejlődésébe, és hogy, hogyha például befektetünk valamibe, akkor ne kell örökké várniuk, hogy hát ha valamit ebből majd meg fognak érezni, hanem hogy eléggé gyorsan visszérjen hozzájuk a pozitív hatás. Köszönöm. Uh, thank you, I don't know. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy kíván-e még valaki hozzászólni ehhez a kérdéshez? Igen, talán. A bizottság részéről esetleg? Igen. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. A bizottság ezen a kezdeményezésen jelenleg is dolgozik, és osztja az önök véleményét a tekintetben, hogy az EDF támogatásán belül egy új integrált megközelítésre van szükség, egy participatív megközelítésre a polgárok, a helyi önkormányzatok és a felsőbb szintek között. A bizottság régóta aktív már a városfejlesztés területen, létezik urban policy, várospolitika, már régóta, 20 év óta, azonban a metodológia sokat változott, és belekerült a fenntartható stratégia gondolata is, ezt mindig is támogatta a bizottság. Az Urban kísérleti projekt 89 és 93 között zajlott, és az Urban programnak két generációja is lement, 94 és 2006 között, és az Urban program különböző generációi fontos elemét képezték a programozásnak mindenhol. A következő programozási időszakban az integrált kereten belül a városi programok továbbra is megmaradnak, és a 2020-as stratégia céljait szolgálják majd. Az önök hozzájárulását és ennek egyében ezt a jelentést is üdvözöljük tehát. Mászóni asszony időközben megjött. Kíván még megszólalni? Öt percünk még van. Köszönöm szépen. Élnék vele valóban, de nem akarok visszaélni vele. Egy percben szólalok csak föl. Azt szeretném csupán elmondani, hogy mennyire jó, pozitív ez a megközelítés, ami a tervezetben olvasható, és a pillanat is, az időzítés is kiváló. a szöveg igyekszik mindent összefoglalni, főleg az első része a javaslatnak, ami ide tartozik. Egy ötletem lenne még, ha megengedi az előadó, hogy mit lehetne még belevenni. Arra vonatkozóan, hogy hogyan szervezzük meg a munkát az árnyék előadókkal. Szerintem az utolsó részt meg kéne fordítani, olyan értelemben, hogy a zöld célt, az ökokompatibilitás elvét és célkitűzését össze kéne kapcsolni a központi célkitűzésekkel, a hulladék menedzsment kérdésével. Ez nagyon a végére került a szövegnek, én ezt előbbre hoznám, javasolatok ilyesmit. Második gondolatom pedig az, hogy üdvözölném, hogyha a városi politika, mint a növekedés egyik legfontosabb pillére jelenne meg a szövegben a válság idején. Tehát, hogy várospolitikát nem persze, hanem a növekedés érdekében kell folytatni, és a városi peremrégiókat is, vagyis hát az agglomerációkat is bevenném a központi körbe, mert a növekedés ne csak a város központokat érintse, ahol amúgy is megvan ez, hanem jelenjen meg a periférián is. Tehát ne hangsúlyozzuk túl a városok, szűk vett városok szerepét, és ne felejtsük el a környéküket. Köszönöm, mondja az elnök. Most akkor Kaculin a úrnak adom meg a szót az előadónak, hogy ezek után kíván-e valamit hozzáfűzni a vitához. Nem, köszönöm szépen, végül is ez egy első meghallgatás, első eszmecsere, van még bőven időnk, hagyjuk érlelődni a gondolatokat júliusig, legalábbis. Köszönöm azonban a már eddig is elmondottakat, és várom a többi véleményt a kollégáktól szóban, írásban. Tisztázzuk, jelenleg nincsen európai összpolitika, várospolitika. Vannak specifikus politikák, mint az Urban, amire hivatkozott a bizottság, vagy egyes speciális programok, amelyek a városokat is érintik, de nincs átfogó uh, európai várospolitika. Nekünk az a célunk, hogy megteremtsük ezt, illetve először is ennek a jogalapját, hogy politikai javaslatokat lehessen arra vonatkozóan tenni, hogy Európában megszülessen egy egységes, európai szintű, összefogott várospolitika. Mindenkinek a véleményét várom, úgy látom, látjuk, hogy ez fontos kérdés, Igyekszem majd őket figyelembe venni a szöveg megfogalmazásakor. Kedves kollégák, mivel írásban ma nincs meg a jelentés, Luxemburgból nem érkezett meg a jelentés, mint mondták, ezért folytatjuk a vitát. Szeptemberben lesz meg a jelentés, és azután nyitjuk meg a módosítások leadásának határidejét. Úgyhogy Kocolin úr, szeptemberben folytatjuk. A másik napirendi pontunk, amelyet már egy ideje tologatunk magunk előtt, a kohéziós politikák jogi keretével foglalkozik. Rendkívül nehéz kérdésről van szó, a lakhatás kérdéséről. A marginalizált közösségek, főként a romák számára ez igen nagy gond, és ez a jövőben is kihívást jelent e szakpolitika számára. Azok a tagállamok, amelyek politikai napirendjükre tűzték a roma kérdést, nemzeti integrációs stratégiákat is elfogadtak, ezeket EU szinten koordinálják. A lakhatás kérdése egyik olyan kérdés, amelyet a roma integráció stratégiákon belül kívánnak megvalósítani. Alexandros Szolakis eh, itt van körünkben, aki a, az Európai Bizottság regionális politikai főigazgatóságának politikai koordinátora, lakatási kérdésekkel foglalkozik, nevezetesen a roma közösségek eh, problémáival, úgyhogy átadjuk önnek a szót. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm az alkalmat, hogy jelentést tehetek erről a kérdésről. Két éve fogadták el a módosításokat, majd pedig Niszteroy úr a régió főigazgatóságot felkérte arra, hogy készítsen egy tervet, valamilyen promóciós tervet és a régió főigazgatóság ma már meg is érkezett itt a késztermékkel, ami remélhetőleg egy folyamat elejét jelenti. Megkaptuk ezt az új eszközt, és két dolgot követünk. Az egyik, hogy felhasználhassuk a már meglevő program pénzalapjait, hiszen ez alapvető része a lépéseinknek. A másik pedig, ahogy ön elmondta, a másik cél az, hogy a lakhatás a nemzeti roma integrációs stratégiák középpontjában legyen. Remélem, hogy ez működni fog. Úgy döntöttünk, hogy néhány országot veszünk célba azért, hogy a 7 per 2-es cikket megvalósítsuk az eszközön belül. Románia, Bulgária, Magyarország, Szlovákia, Cseh köztársaság, Görögország, valamint Franciaország tartoznak ide. Véleményünk szerint Franciaország fontos célpont, célország. Majd erre még visszatérek. Különböző szinteken működtünk, és az első szint, ez rendkívül fontos, a belső szint volt, vagyis a bizottság szolgálatai értesüljenek, tudomást szerezzenek erről az eszközről, és arról, hogy mi szükséges az integrált megközelítéshez. Ehhez a bizottságon belül koordinációra van szükség a szociális és a regionális alapok között. Majd pedig a helyi és regionális hatóságokhoz, a civil társadalomhoz, nemzeti hatóságokhoz, nemzetközi szervezetekhez fordultunk. És ennek alapján sikerült ezt az új eszközt úgy kialakítani, hogy konkrét legyen, és valóban bizonyítson valamit. Én már nagyon sokat hallottam a munkám során a roma kérdésről, és valahogy mindig az derült ki, hogy semmi nem működik, főként a szélesebb körű projektek esetében, hogyha a roma integrációról van szó. A stratégia egyik fontos része az volt, hogy azonosítsuk azokat a az önkormányzatokat, ahol a helyi hatóság és a civil társadalom a hosszú távú kísérleti, lakhatási lépésekre készen áll. Voltak tereplátogatások, tárgyaltunk a helyhatóságokkal, civil társadalommal, ez a mi munka módszerünk szerves része volt. Élénk együttműködést alakítottunk ki a civil társadalommal, főként a helyivel és a helyhatóságokkal. Ez világosan megmutatta számunkra, hogy az integrált módszer nem olyan módszer, amely mindenkire illik, hanem inkább olyan módszer, amelynek figyelembe kell vennie a helyzetek különbözőségét a különböző helyszíneken. Nem mondhatjuk el, hogy egy modell létezik, egyetlen egy modell, amely mindenki számára megfelelő lesz. Az integrált megközelítés főként a participáción alapuló elemmel valóban választathat néhány kihívásra. Végül együttműködtünk nemzet és nemzetközi szervezetekkel, nemzeti hatóságokkal, és mint tudják, az marginalizált közösségek integrációjával kapcsolatosan mindig is nyitottak voltunk, de el kell mondjam, hogy a bizottság igen következetesen munkálkodik ezen, főként négy ország esetében, egy sor látogatás tettünk a római integráció témájában, és itt sikerült előre törni. Az első eredmény, ha megengedik, a következő. Három országcsoport létezik. Az első Franciaország, és Bulgária. Ebben a két országban már vannak változások, különböző tervek. Bulgária esetében szándék nyilatkozatra hívták fel az érdekelteket, azután Dubnicában és még egy pár helyen elindult a program, itt több mint 10 millió eurós vidékfejlesztési alappénzt fordítottunk a programokra, valamint a szociális alapból is. Bulgáriában ez elindult, Franciaországban nincs központosított folyamat, bár rendkívül jó rendkívül jó végrehajtási körlevelet küldtek, hogyan kell a hetes cikket alkalmazni a francia kontextusban. Egyrészt ott vannak ugye az utazó emberek, akik mindig úton vannak, a másik oldalon pedig a romák. Hat francia régióban voltak módosítások, és most tíz projekt tehát indítottak meg. 11 régió érdeklődését fejezte ki, és 20 millió eurót allokáltak ideiglenesen, vagy átmenetileg erre a programra. Ez a két ország jár az élen. Azután van egy sor ország, Szlovákia, Magyarország, Görögország, ahol a kísérleti projektek beindítására való felhívás nyomán különböző pénzalapokat allokáltak, és talán, mert hát valószínűleg ezek az év végére meghozzák az eredményt. Görögország igen érdekes modellen dolgozik, területi szinten két kísérleti régióval, dolgoznak, Anatolik Kimatekoniát, Ráki teszeli, és most a vidékfejlesztési pénzekből folyósítanak, és a különböző programokat módosítják. Azután van két ország, egyik esetben egy város, másik esetben egy egész ország, amelyek különösen érdekesek. Az egyik Osztrava a Cseh köztársaságban. Osztrava az egyetlen önkormányzat, amely kezdeményezést tett a mi látogatásunk nyomán, és egy igen ambiciózus integrált programban egyeztek meg, körülbelül 6-800 ezer marginalizált emberre vonatkozik ez 10 szomszédsági körzetben, és a helyi önkormányzati pénzeket használják fel az előkészületre. El kell mondjam, hogy rendkívül érdekes munkát végeztek, ez igen élenjáró jellegű. Van némi visszafogottság a az irányító hatóságok részéről, ami az elfogadást illeti ugyanakkor Romániában, mert Romániában még sürgősebb a helyzet, ott négy, önkormány, négy nagy önkormányzat, a Bralia, Galaci, Bukarest, Bukarest kettes szektor egyik része, és Kolozsvár. Kolozsvár rendkívül érdekes eset. Itt a leg, szinte a legrosszabb a helyzet Európában, vagy a legrosszabb helyzetek között van. Ezek az önkormányzatok, helyhatóságok, mint önök tudják, a helyi civil társadalom, az UNDP, mindenki szorgalmazza az integrált projekteket. Mindez idáig a, még, egyébként még a biztosunk is ellátogatott oda, beszélt erről, annak ellenére, hogy a főigazgató levelet küldött, még mindig ellenállás tapasztalható, és én ezt sajnálom, és arra kérem önöket, hogy mindent tegyenek meg, segítsenek nekünk etére. Ezek az első eredmények, és ha megengedik, akkor a tanulságokról is beszámolnék. A pozitív tanulságok sorába meg kell említenem azt, hogy a roma integráció, befogadás és a lakatás terén sok minden történt, és érdekes, hogy a felfogás hogy változott az EU, a bizottság egy keretet fogadott el, ez igen dinamikus, és a cél az, hogy segítsen. Helyi szinten valóban megértik az integrált megközelítést, és érdeklődnek iránta. Hát természetesen nem mindenütt, de azért ez létezik, ez az érdeklődés, és a civil társadalom is mozgósította önmagát, beleértve a helyi alapszintű sejteket, a roma közösségeket. Némi szakember is van, de ez igen szétszórt, ezeket egyesíteni kellene. És a helyi hatóságoknak megvan a lehetőségük, a potenciáljuk, de technikai segítségre van szükségük. És a kérdés a technikai támogatáshoz való hozzáférés ez döntő, mert ha előre akarunk lépni, ha segíteni akarjuk az önkormányzati helyi szintet, akkor segítséget kell nyújtani a jó tervek elkészítésében, különben nem fog működni a dolog. A nehézségeket illetően ott van mindig a diszkriminációs és a kirekesztő aspektus, főként a romák esetében, ezt eh, mindig visszatartó erőnek kell tekinteni. Van egy nagy nehézség, mégpedig a különböző pénzeszközökkel kapcsolatos nehézségek. A téren, hogy egy igazi, jól működő, integrált akció induljon be a szükséges rugalmassággal. Szektor kulturális ágazati jellegű megközelítés és kialakult egyes helyeken, és néha nehéz az integrált projekteken az embernek átrágnia magát. A másik pedig, hogyan kell a hosszú távú terveket, projekteket kialakítani, mert ezek nem három évre szólnak, most már ki kell lépni a három éves időszakból, nem csak az első tíz évre vonatkozik, az első roma integrációs stratégiákra, hanem itt még ezt követően még tíz vagy húsz évre kell gondolni. Végül pedig a helyhatóságok félnek, aggódnak, és ezt a jövőben figyelembe kell venni, mégpedig területi szinten. A helyhatóságok nyitottak, pozitív dolgokat tesznek, főként a lakhatás terén, de sokszor attól félnek, hogy hogy külső csoportokat, kívülről jövő csoportokat fognak ezzel magukhoz vonzani. Ezzel csak úgy lehet foglalkozni, hogy a területi kohézió alapján haladnak, és főként a roma közösségeket illetően vidéken, vidéki szinten kell dolgozni, hiszen tudni kell, hogy több mint 50%-a az érintetteknek vidéken él. Éppen ezért mi azt kértük, hogy a vidékfejlesztést mozgósítsák, a, az szociális alap, vidékfejlesztési alap mellett, figyelembe véve ezt a helyzetet. Mivel a lakhatás mindenképpen helyhatósági jogkörbe tartozik, ott kell tenni valamit, és ez azt jelenti, hogy bármely programot indítanak, azt a kedvezményezettek felkészítésével kell megtenni, és azt inkább fejlesztési folyamatnak kell tekinteni, nem szociális vagy egészségügyi programnak erre kell gondolni, és nem szabad arra gondolni, hogy a roma integrációba, vagy a marginalizált közösségbe való, közösségek integrálásába való befektetés az olyan megoldás, hogy ezzel a problémát már elhárítjuk, vagyis azt kell eldönteni, hogy helyi szinten az a gazdasági tevékenység, amelyet a lakhatás, a lakásépítéssel kapcsolatos munkálatok generálnak, megcélozhatja már kezdettől fogva ezt a célcsoportot, mégpedig úgy, hogy a cél közösséget bevonja a gazdasági életbe és az említett gazdasági tevékenységbe. Elnök, köszönöm. Köszönöm, hogy ezt a bizottság, stílusú információt még személyes információkkal is kiegészítette. Fán Niszteroy kollega. Igen, én egy kicsit most összezavarodtam, megmondom őszintén, a bevezető címével kapcsolatban, hiszen itt élő élettér politikával fogalmazták meg ezt, de hiszen itt az elmúlt időszakban foglalkoztunk a hátrányos helyzetű csoportok helyzetével, és most egy kicsit én emiatt nyugtalan voltam, mert pont az én frakcióm számára maga ez az életépolitika, ez egy nyugtalanító kérdés. Tehát elősz, elsőként is az igény az, hogy egy egészen komplex politikát támogassunk. Egyébként Kolozsváról megkerestek a szervezetek, és megkérték, hogy vessünk egy pillantást oda, és a koordinátorokkal tegnap is beszéltünk arról, hogy esetleg Kolozsvárra kellene küldenünk egy missziót. Tehát lehetséges, hogy meg kellene látogatnunk ezt a várost, hiszen szívesen megnézném saját szemeimmel, hiszen itt vannak emberek, akik valahol a városon kívül, valahol elhagyatott helyen egy, nem tudom, ami szeméttelepen laknak, és hát azért itt lehetőséget kell adni ezeknek az embereknek, hiszen nem elég, hogy csak állandóan új házakat építsünk, hanem ezeknek az embereknek lehetőséget kell adni arra, hogy valahol lakhassanak. És én gyakorlatilag most felteszem konkrétan a kérdést, hogy nem kellene valamit tennünk, kedves kollégák, hiszen gyakorlati látogatásra van szükség, és ezért én azt gondolom, hogy jó volt az, hogy az Európai Bizottság kész volt arra, hogy ezt a dolgot nyomon kövesse, hiszen egy éve, másfél évvel ezelőtt, amikor a rendeletet hozzáigazítottuk az igényekhez, akkor írásbeli felkérést intéztünk a bizottság felé, és azt kaptuk, hogy hát gyakorlatilag nem elég, nem elég a forrás, nem elegendő, ami történt, senki sem tudja, hogy hogyan kerülnek a dolgok végrehajtásra, és így tovább. Én azt gondoltam, hogy a források 7%-a pontosan ilyen kezdeményezések rá rendelkezésre, és most szerencsére végül is kaptunk egy kis bepillantást itt a dolgokba. Tehát felteszem a kérdést, hogy az új rendeletben, kérdezem az Európai Bizottságot 2014 és 20 között, elegendő forrást és eszközt irányoztunk elő a szociális alapokból, az EFRÉ-ből, vagy más alapokból, hogy ennél jobb tevékenységeket tudjunk ezeken a területeken végrehajtani, vagy központi koordinációra van szükség? A színvonal elegendő volt? Még akkor is persze, hogyha helyi szintű illetékességek is vannak, de hát természetesen állami szinten is be kell avatkozni. A legfontosabb az, hogy integrált megközelítést kell alkalmazni, és meg kell győzni néha az önkormányzatokat is arról, hogy tenni kell valamit, tehát a helyi felelősöket és döntéshozókat, hogy tudjanak róla, hogy ezek a források rendelkezésre állnak, és a következő években a tarthatatlan helyzetek és, és olyan helyzetek, amiket felelősséggel már fel se lehet vállalni, terén ezekkel a forrásokkal tenni lehet valamit és nagyon fontos, hogy a roma stratégiát, amiről nagyon sok szó esett itt az Európai Parlamentben, eh, kezeljük. És ez valóban nyugtalanító, ami történik. És eh, a és eh, a néppárt részéről vannak megfelelő határozatok, vannak elképzelések, csak egyelőre nem történik semmi. Illetve nem kielégítő mértékben. Tehát akkor kérdezném, hogy eleget tanultunk az eddigiekből, és bekerült az új szociális alapba? Az új EFRÉ-be? Ha nem, akkor pedig üljünk le újra a tanácssal, és tárgyaljunk újra az árnyék jelentéstevővel, a jelentéstevővel, aki itt van, és tárgyaljunk újra erről a kérdésről. Én nagyon örülök annak, hogy itt végre visszacsatolás történt, és megtudtuk, hogy mi történt a munkánk eredményeként. Uh, thank you, Olgyiv Köszönöm szépen, Olgyiv Lassa következik. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. A jelenlegi javaslat az idf re vonatkozóan végül is az alacsony szénkibocsátású gazdaságot is szolgálhatja. Ezt széles körülön kell tehát nézni. Én egy szervezet jelentését vagy véleményét szeretném bemutatni. Ez egy cseh civil szervezet. Mi úgy látjuk a jövőt, hogy két dologra kell koncentrálni, az energiahatékonyságra. Itt óriási megtakarítási lehetőségek vannak még. A második pedig a lakhatási támogatás különösen a nehéz helyzetű csoportok számára. Ezen belül az a kihívás, hogy hogyan lehet ezen kiszolgáltatott csoportok hozzáférését a bérlakásokhoz javítani, megteremteni. Mert a pénzügyi fenntarthatóság a mobilitás egyik alapvető feltétele. Ezért a bizottságot bizottságtól azt szeretném kérdezni, hogy ezeken a területeken, a bérlakások támogatása területén milyen elképzelések vannak. Viktor Pustinár következik. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm ezt a mai eszmecserét. Annál is inkább, mert igen, jó átfogó képet kaptunk a jelenlegi helyzetről a vita azonban megmutatja azt is, hogy a közeljövőben mit kell tennünk. Ami engem illet, én román, EU európai parlamenti képviselő vagyok, és meg kell mondjam, hogy a lakhatás az csak egy pici része a roma közösség integrálásának. Ez még csak a jéghegy látható csúcsa, mert a nehéz helyzetben lévő romák integrálását illetően itt a fenntarthatóság és az időben való integrálás a probléma. Azok, akik elfoglalják ezeket a lak, lakóhelyeket, hogyan tudják ezt fenntartani, kifizetni a számlákat, és ezt megfelelően rendben tartani hosszú távon. Hogyan tudunk nekik munkahelyet teremteni a közösségeken belül, vagy a környéken. És szeretném emlékeztetni a kollégát, hogy Aradra is ellátogatunk ma túl a kollégával, a mi delegációnk, és ez nagyon jól sikerült modell ott, amit megvalósítottak. A roma közösség 900 képviselőjének sikerült Aradon munkát teremteni a németek segítségével, német befektetések segítségével. Azok, akiknek előítéleteik vannak, romáknak vagy németeknek, látták, hogy az autógyárban 900 kép, 900 munkavállaló roma volt, és így az összes előítéletet el lehetett oszlatni. A másik fontos terület az oktatás, a képzés. A roma közösség gyermekeinek nincs hozzáférésük az oktatáshoz, és így nem is tudnak felkészülni a munkaerőpiacra. Ezek az állampolgárok a holnap munkanélküliei, és éppen ezért ezek a közösségek tulajdonképpen kire, kivetettek, és a közösségek a perifériák élnek, de minden értelemben véve el. És itt aztán kialakul a bűnözés, és ők képtelenek arra, hogy integrálódjanak a társadalomba komplex módon, egy olyan jellegű társadalomba, mint amilyen az európai. Adnék egy másik román példát. Pozitív diszkriminációt hirdettünk meg az oktatásban. Ez azt jelenti, hogy óvodától az egyetemig vannak külön helyek, amelyeket a róma gyermekek számára tartunk fel, róma nyelven való oktatás alapján. De a roma gyermekek ezt a helyet nem foglalják el, mert a szülők nem küldik a gyerekeket iskolába. Befejezésként szeretnék utalni arra, amit Colakis úr mondott, a következetesség, koherencia az alkalmazott eszközök során. A bizottság képviselő azt mondta, hogy ezeket az eszközöket vegyíteni kell az irányításban, a jogosultság megítélésében, finanszírozás során, a programokban, és a kohéziós alap, az EMVA és a szociális alap esetében a szabályok hasonlóak, de amikor 2014-től elkezdik ezeket az alapokat alkalmazni, addigra a romák problémája még súlyosabbá válik. Éppen ezért a bizottságnak erre oda kell figyelnie. Befejezésként elmondanám, hogyha nem leszünk tudatában annak, hogy az elitet kell bátorítani a roma közönségeken belül azért, hogy az elit vonza magához felfelé ezt a közösséget, a közösség tagjait, és eh, Európa felé vonza őket, a 21. E, század Európája felé, akkor nem szabad eh, illúziókat táplálni. Biztos, hogy vannak eh, felvilágosult személyek, több ezer ilyen személy, a közösségeken belül, de ha mi nem bátorítjuk az elit kialakulását a közösségeken belül, és ha nem tehetjük, nem teszük lehetővé az elit számára, hogy példaként álljanak a többiek előtt, akkor nem leszünk sikeresek. A másik probléma a közösségen belül a belső vezető fontosabb, mint a kívülről jött vezető, és éppen ezért nem lehetünk sikeresek, ha erre nem gondolunk. az összes klisét magunk mögött kell hagyni, a rasszizmust és a az előítéleteket, hiszen demokratikus társadalomról beszélünk, amely demokratikus akar lenni. És hogyha nem küzdjük le ezeket az előítéleket, ha nem lesz igazi párbeszéd, akkor nem sikerül a program. El kell mondjam, hogy még Romániában is a roma közösségek elítje személyes érdekek által munkálkodik, mozog, és nem teszi lehetővé a közösség tagjainak azt, hogy felemelkedjen, és ez nem megfelelő megközelítés. Köszönöm. Deli asszony. Köszönöm. Elnök asszony. Kedves kollégák, szeretném elmondani, hogy az alapjogi kártában szerepel a lakhatási jog. Ha megnézzük ma a statisztikákat, a roma közösség rossz lakhatási körülményeit illetően, akkor láthatjuk, hogy ez főként a gyermekeket érinti, mert amikor rossz lakhatási körülményekről van szó, akkor ez azonnal kihat az egészségre. Meg kell világítani azt, hogy 2011 óta létezik ez a, az eszköz az erfán belül, és megszabtunk egy bizonyos százalékos arányt a GDP-n belül, amit erre kellene fordítani, de itt vannak hiányosságok, például Franciaországban vannak régiók, amelyek ezt a célt kitűzték. És itt figyelembe kell venni a klímaváltozás kérdéseit. Jó lenne passzív házakat építeni, építeni de ez az ERFAN, a Regionális Fejlesztési Alapon belül nem lehetséges. Néhány közösség fogadó központokat létesít ebből a pénzből, és nem pedig lakóházakat. Az ország, különböző országokban azt tapasztaljuk, hogy a jogszabályok igen eltérőek. 2014 és 20 között az integrált megközelítés kell, hogy garantálja egyre inkább az, hogy szinergia jöjjön létre az ERFA és a szociális alap között. Miért, kedves kollégák? Mert a lakhatás az egy dolog, de ott van még a szociális támogatás, a lakosság számára. Beszéltek a foglalkozásról, az oktatásról, de ott van az összes közszolgálat, a víz, mert rendben van, építenek lakóhelyeket, vagy lakás, de nincs víz, nem férnek hozzá vízhez. Ami hiányzik ma, az a jó gyakorlat, tapasztalat cseréje a lakóhelyek közösségek között. Látom Franciaországban, városokban, vidéken, hogy vannak jó projektek, ezek működnek, de a, a város közösségek vagy települések nem is tudnak erről. Így a kollektív intelligenciát kell felhasználni azért, hogy elterjedjenek széles körben a bevált gyakorlatok. Kiemelném azt is, hogy az igaz, hogy a lakhatás az iránytűként működik, de ott van a lakóhely építés, a lakásépítés. Nagyon sok területen vannak üres épületek, irodák, amelyeket évek óta már nem is használnak. És ezeket kellene kézbe venni, rehabilitálni, és energianormák szerint átalakítani azért, hogy például a roma közösség használhassa őket. Köszönöm. Szavaznunk kell 10-15-kor, ne felejtsék el ezt a kollégák. Két megszorulást még meghallgatunk. Maria, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, ott szeretném folytatni, ahol a kolléganő éppen abba hagyta. Gratulálok ahhoz, amit mondott. Milánóban van egy program, amely jól működik, egy roma program, már a szocialisták, pontosabban nem világban, hanem hazámban, Felipe González is integrált programot indított a romák integrációja érdekében, hogy az együttélést lehetővé tegye és javítsa a romák és nem romák között. Nagyon könnyű erről a témáról véleményt formálni de együtt élni ezekkel a közösségekkel sokkal nehezebb. Ez valódi helyi aktív fellépésre van szükség. Hazámban már régóta van ilyen program. Fontos, hogy a romáknak munkahelyeket biztosítsunk, és bevonjuk őket egyesületi ö, közösségi tevékenységekbe. Ez egyébként nem csak a romák érdeke, hanem a lakosság valamennyi csoportjának érdeke. Sikeres programokat folytattunk a romák munkaerőpiaci integrációjára, ehhez azonban technikai segítségnyújtásra volt szükség a szociális alap hatékony működésére. Köszönöm, Maria. József kapszót, parancsolj. Köszönöm szépen. Excellent. Köszönöm, megpróbálok tömör lenni. Nem akarom megismételni már azokat a kitűnő hozzászólásokat, amelyeket eddig hallhatunk. Bosinávó kollégám felvetett egy érdekes problémát és szerintem kötelességem, hogy egy kicsit a megközelítést keretek közé szorítsam. Volt egy tanulmány, eh, látogatás, a képviselők egy multinacionális vállalathoz látogattak el Romániába, ahol közel erez, ezer roma munkavállaló dolgozott, egy autógyáról van szó. Érdemes feltenni a kérdést az európai intézményeknek, az intézmények vajon nem tévednek-e, amikor csak általános szemszögből közelítik ezt a roma kérdést, mert itt talán globális kérdésekről van szó, és lehet, hogy ennek a roma közösségnek csak egy bizonyos hányada jelent itt gondot. Itt a globális problémákról kell beszélnünk, és sajnos ezt nem tesszük meg, akkor idővel az összes eredmény végül is semmisé válik. Vannak olyanok, akik már régóta integrálódtak, és ezt elfelejtjük. Nem gondolunk a már elért eredményekre. Azután van ott egy másik kérdés, a szociális lakások a romák és más marginalizált közösségek számára. Colakis úr arról beszélt, hogy a különböző pénzeszközök nem illeszkednek egymáshoz, és különösen nehéz a marginalizált közösségek számára elkülönített összegek felhasználása. Romániában, de más országokban is nagyon sok projektet finanszíroztak a helyi hatóságok helyi pénzalapokból. És éppen azért, mert annyira nehéz megvalósítani helyileg és alkalmazni az európai pénzalapokat. A jó szándék megvan, és szerintem egyszerűsíteni kellene a felhasználás, az európai alapok felhasználásának a módozatát, hogyha valóban konkrét lépéseket akarunk tenni a javulás, a javítás irányában. Mert ha nem, akkor az európai országokban a helyzet nem fog változni, és soha nem sikerül e közösségek nehézségeit megoldani. Köszönöm a véleményüket, és emlékeztetek arra, hogy európai kollégáim már egy nagyon érdekes másik esetet, esetel is megismerkedtek, amikor helyi alapokból sikerült lakásokat építeni az említett közösségek számára, és nem európai alapokból. Szalaki szóval, úr kíván még egy végső megjegyzést tenni. Nem kötelező minden kérdésre válaszolni, olyan témákra különösen nem, amelyek nem tartoznak a portfóliójába, de ha kíván, akkor szólhat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarok tényleg más területekre evezni, mint amelyek engem érintenek. Egy konkrét dolgot szeretnék mondani. A, hol van itt az egész lakhatás, az egész kontextuson belül? Ez nem csak, hogy nem ad megoldást, hanem ha rosszul tervezzük, akkor még új problémákat is generálhatunk. Erre is nagyon sok példa van sajnos. A rossz tervezés okozta újabb problémákra. Tehát nagyon jó előkészítésre van szükség ezen projektek esetében, hogy az önkormányzatoknak legyen ideje megérlelni a döntéseket, a fenntarthatóságukat értékelni, minden szempont figyelembe venni, más opciókat mérlegelni, hogy milyen típusú lakás megoldások támogatják, segítik a szociális inklúziót. Köszönöm. Kedves kollégák, lenne most egy kérdésem mindenkihez. A vita alapján és után a felvetett kérdések tükrében úgy gondolom két dolog dombrodik itt ki. Az első kihívás az, hogy garantálnunk kéne hogy az új szabályozási keretben, a kohéziós politika új időszakában minden szabály úgy fogalmazódjék meg, hogy a peremre szorult közösségek integrációját támogassa. Tehát az integráció legyen a legfontosabb vezérlő elv, a városi lakosság harmóniája szempontjából. A másik prioritás pedig úgy tűnik számomra a vita után, hogy talán érdemes lenne egy levelet írni Hán biztoshoz, és megkérni őt arra, hogy a bizottság garantálja, hogy a partnerségi megállapodások tárgyalása során ezt a témát, ezt a kérdést, azon országokban persze, ahol ez egyáltalán jelen van, a tárgyaló asztalra vigyék, és megtegyenek mindent annak érdekében, hogy a szükséges feltételek mindenhol meglegyenek ahhoz, hogyha nem is a, nem, hogy a problémát megoldják, vagy ha nem is megoldják, de legalább kezeljék. Gondolom ezt senki sem ellenzi, és ha ez így van, akkor én írni fogok egy ilyen levelet. Szalakisz úrnak pedig köszönöm az előadást, és hogy részt vett a vitában. Most rátérünk a szavazásra. Először is ellenőrizni fogjuk a szavazógépet. Kérem a kollégákat, hogy tegyék be a szavazókártyájukat a szavazógépbe, és tartunk egy próbaszavazást. Megnyitom a szavazást. Nem, még nem nyitom meg. Migelt kérem, hogy segítsen. Még nem nyitom meg, mert látom, hogy a kollégák még nem helyezkedtek el, nem tették be szavazókártyáikat. valaki nem ért egyet az EPP-n belül az EPP fővéleményével, akkor gyorsan előre mondja. Az asszisztens pedig kérjétek meg, hogy hozza a kártyát, ha nincs itt. Működik már a dolog? Még, még nyitva tartom a szavazást, még nem szavazott mindenki, szeretném látni, hogy működik a gép, és mindenkinek itt a kártyája. Folyamatosan változnak itt a számok. Lezárom a szavazást, alapvetően működik. A tízes napi rendi pont következik. Maria Rigenel Perez jelentése, és kezdjük a 77-essel. Ki támogatja, ki van ellene? I'm sorry, I just got it. I'm, I, I'm not going to change it, it's fine. Once again, sorry, Amendment 77. Who's in favor? Who's against? Ki van ellene? tartózkodás elutasítva. Kedves kollégák, nem tudom miért, de ebben a teremben nagyon rosszul lehet látni innen. Kérem a kollégákat, hogy magasra tartsák a kezüket, hogy a végső eredményt világosan lássuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, első kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös támogatók ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95-ös mellette ellene 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 100-as mellette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 Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Valakinek gondja van a kártyájával, de támogatja, tehát mindegy, ezt úgyis nagy többséggel elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 121-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 123-as igen, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 125-ös jön most mellette ellene. Ezt ellenőriznünk kell. 125-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazás. Elfogadtuk. Nem nagy különbséggel, de elfogadtuk. 126-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 127-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 134-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, nem? Vitatja valaki? Jó, ellenőrizzük a 134-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 135-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 137-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 146-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 147-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 148-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 149-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 149-est ellenőrizni kérik, megnyitom a 149-esről a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 150-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 152-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 153-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 154-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 156-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 150 15-ös pontosabban mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 162-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 164-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 105 166 os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 167-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 174-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 175-ös mellette ellene tartózkodás nem, ezt nem kell megszavaznunk? Nem, elutasítottuk az előzőt, tehát a 175-ösről szavaznunk kell. Meg akarnak zavarni itt engem. 175-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 176-os mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Megnyitom a 176-osról a szavazást. Lezárom azt elutasítottuk 177-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 178-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 179-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 208-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 209-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 210-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 225-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 231-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 232-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ösről nem szavazunk, de szavazunk 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 200, nem, még a 26-os jön. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most lépünk egyet. 236os. Ugye, mert a 234-esről nem kell szavazni, 35 esről sem. A 236-ost ahogy mondtam, 236-osról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 236-os ezzel megegyezik, tehát erről nem kell szavazni. Mind a kettőről szavaztunk ugyebár akkor. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 252-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 253-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 255-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 256-os mellette ellene. Elutasítottuk, de szerintem elutasítottuk, de nézzük meg. Megnyitom a szavazást a 256-osról. Lezárom. Elutasítottuk. 257-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 257-8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasít, nem elfogadva, 259-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 260 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 261 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 262 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 263-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as és 267-es, ezek megegyeznek, kettőről együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 270-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 271-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 272-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 274-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 275-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 276-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 277-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 280-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 281-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 282-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 283-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 284-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Jaj, de jó kis nagy kompromisszum, sokat lapozunk most. Jaj, de jó, hihetetlen. Végére is értünk? Nem, még itt van egy-két kompromisszum. Jaj, de jó. Akkor a preambulum bekezdésekre vonatkozó kompromisszumokról szabadunk. 28-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Két részben kéne? Mi az, hogy két rész? 30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 ellene tartózkodás elfogadtuk, 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellette ellene ellenőriznünk kell. A 65-ösről géppel is szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem szavazott mindenki, de elfogadtuk a 66-ost. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 68-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette elfogadtuk, 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Záró szavazás következik elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem szavazott mindenki, de lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk 36 arányban. Gratulálok az előadónak. Nem volt könnyű menet, de jól sikerült. So We go to point 11 on our agenda, which is vote of... 11-es napi rendi pont, François Alfonzi jelentése a makroregionális stratégiákról. Remélem, hogy ez könnyebb lesz. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35 ellene, ellen, ellene tartózkodás elfogadva, 36 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 39 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig négyes kompromisszum. Azt mondták, hogy nincs szóbeli módosítás, mondja Nisztelói úr. Ez azt jelenti, hogy új szöveg van szó, közös perspektíva a már meglévő szövegben, erről vita volt, és és itt cselekvési tervről kellene beszélni, konkrét dologról, nem pedig közös perspektíváról. Állítólag erről van megállapodás, és ha ez így van, akkor azt javaslom, hogy írjuk azt, hogy cselekvési terv. A... Nem. Ja, rendben, rendben van, mondja az előadó, senki nincs ellene. Mellette ellene tartózkodás elfogadva 50-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva 52-es mellette ne tartózkodás. Az 52-est ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 26. 5-ös kompromisszum elfogadva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68 mellette ellene. A 68-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 69 mellette ellene. Még egyszer ellenőrizzük a 69-est most. Lezárom a szavazást. Elfogadva 24-19 ellenében 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 72-es mellette ellene, 72-est ellenőrizzük. Lezárjuk a szavazást. 25 mellette, 20 ellen elfogadva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette lenne tartózkodás elfogadva, 81 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 82-es mellette ellene. A 82-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva 28 tizet ellenében. Most pedig a preambuló bekezdések egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most jönnek a preambuló bekezések 12-es 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadva. Senki nem akar jelenni. 12-es ellene elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az AFET szavazó listájára térünk át. A kettesnek az első része mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes-kettes része mellette ellene tartózkodás e- elutasítva. Hármas első része mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kettese mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva, tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kulturális és Oktatási Bizottság szavazó listája a 2-es 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es per 2-es mellette ellene elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6 mellette ellene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 mellettelene tartózkodás elutasítva, 15 per 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15 per 2 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 16 per 1 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 16 per 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Close. Lezárom. 42 ellenében egy tartózkodás. Gratulálunk! Most pedig áttérünk a 12-es pontra, új kohéziós politikai stratégia az Atlanti-óceán térségére, és az egyes módosítással kezdjük. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene elfogadtuk. Hármas mellette ellene elfogadtuk, négyes, mellette ellene elfogadtuk, egyes kompromisszumos, elfogadtuk. Nyolcas, elfogadtuk, kilences mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, tízes ellene, ezt elutasítottuk, tizenegyes, van egy szóbeli módosító, 11-es, ki van mellette, ellene, ezt elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 2-es kompromisszumos, elfogadtuk. 15-ös következik, mellette nem is tudom, akkor ezt próbáljuk meg elektronikusan 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és 23 20 ellenével, tehát elfogadtuk. 16-os, mellette ellen elfogadtuk, elutasítottuk, 17-es, elfogadtuk, kompromisszumos, 3-as kompromisszumos, elfogadtuk, 4-es kompromisszumos, elfogadtuk, 5-ös, mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, 20, 33-as, a 33-as ellenőrizzük le. Lezárjuk a szavazást, és elfogadtuk. Most melyik is jön? A 34-es, mellette, ellene, ezt elfogadtuk. 35-ös, mellette, ellene, elfogadtuk. 36-os, mellette, ellene, elfogadtuk. 37-es, elfogadtuk. Hatos kompromisszumos, mellette ellennel tartózkodik, elfogadtuk. 43-as. Elnézést, a hetes kompromisszumos átugrottam, akkor igen, persze a hetes kompromisszumos. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 43-as, ezt a 43 as ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom szavazást. Elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 47-es, illetve ezúttal a 8-as kompromisszumos elfogadtuk. 50-es elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszumos, el, mellette ellene elfogadtuk. 55-ös, elfogadtuk. 56-os, 57-es együtt, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 58-as, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59-es, elfogadtuk. 10-es kompromisszumos, elfogadtuk. A 69-es? Nem, a 11-es kompromisszumos előbb mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 67-es mellette ellene elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76-os mellett ellene elfogadtuk, 73-as elfogadtuk, 77-es elfogadtuk, 75-ös mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. És akkor most a Szállítási és Turisztikai Bizottság javaslatai a egyes rész, kettes része, ki van mellette, elfogadtuk, a hatos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as, mellette ellene 8-as még egyszer, tehát a 8-asnál tartunk. Ki van mellette? Ellene? Akkor ezt elfogadtuk. Igen. Megvan akkor, és akkor az utolsó lezáró szavazás azért. Kezdtünk, megnyitom az utolsó záró szavazást. Lezárom. 39-en támogatják, gratulálunk a jelentéstevőnek. Ezzel lezártuk. Now we, we go to... Most pedig Fili Szakeve Hiszmenova jelentésére térünk a KKV-kről, egyes kompromisszum mellette. Várok egy kicsit, Konstantra. Elfogadva egyes kompromisszum elfogadva. Ötös módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva hat mellette ellene tartózkodás elfogadva vagy nyolc mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes komp mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes, mellette ellene tartózkodás elfogadva, öt, mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenkilences mód mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20 részenkénti szavazás, egyes rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos komp mellette ellene tartózkodás elfogadva, a hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas komp mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene, ezt ellenőrizzük a 27-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 31 mellette elfogadva, 28-as, ugye? Módosított mellette, 28 mellett, ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9 komp mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38 szóbeli módosítással senki nem ellenzi a szóbelit, módosított mellett ellene tartózkodás elfogadva, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41 résznegedi szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második visszavonták, 42 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 44 mellette, ellene szerintem elfogadva, 44-est ellenőrizzük, 44-es módosító. Lezárom elfogadva nagy többséggel 45 mellette ellene tartózkodás. Nem tudjuk, ellenőrizzük a 45-öst. 45-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 mellette 16 ellen. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Még nem lezárom a szavazást. Nem mindenki szavaz. 39 mellette nagy többséggel elfogadtuk, gratulálunk. Tizennégyes az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Jens Geyer szövege. Konstanca készen áll, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8 nem, ez kiesik, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9, 51, 52 egyforma mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es komp mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva, szóbeli a 4-es cég 2 bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59 61 a mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes komp mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60, 1068-69 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1770-71 egyforma mellette ellene tartózkodás elfogadva, 72 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 73 mellette ellene tartózkodás elnézést, ön ellene van? Nem késő szavazott mellett, akkor elfogadva a főnökömet kell néha kritizálom. 75 részenkéti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18, 74-es forma mellett ellene tartózkodás elfogadva, 76 mellett ellene tartózkodás elfogadva, elutasítva. 19, 77, 78 egyforma mellett ellene tartózkodás elfogadva, 79 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 80 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 81 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 84 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 85 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, szóbeli a 9 per 4-hez mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 86 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 87 mellette, ellene tartózkodás elut- elfogadva szóbeli a 80 a 11 per 4-hez mellette ellene tartózkodás elfogadva, 89 mellette ellene tart, ezt ellenőrizni kell a 89-est elnézést. Megnyitom a szavazást, 89-es. Lezárom. Elfogadva. 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9 mellette, Ellenem, a 90-est ellenőrizzük. 90, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 91 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 92 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20 per 2A szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23 9390, 2393 egyforma mellett ellene tartózkodás elfogadva, preambulum 24 mellette ellene, a 24-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 25 26 egyforma mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-28 29 egyforma mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es komp mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es 35-36 egyforma mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5, 38, 39 egyforma mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6, 43, 44 egyforma mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7, 45, 46 egyforma mellette a tartózkodás elfogadva. Végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom, 38-szal elfogadtuk, tökéletes, gratulálunk a szerzőnek. Most pedig Mújcak Leva véleménye innovatív pénzügyi eszközök a következő több éves pénzügyi kerettel összefüggésben. Mindenki készen van, egyes módosítás mellette, ellene tartózkodás elutasítva kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva öt mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hat, mellette a hatost ellenőrizzők, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. Ez volt a hatos. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolc mellette ellene tartózkodás elfogadva kilenc mellette, ellene, szerintem elutasítva, de Elizabeth kedvére ezt ellenőrizzük a kilencest, nem vagyok benne biztos, megnyitom a szavazást. Szavazzanak, mert nem szavaz mindenki. Elutasítva kis többséggel. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodás. Hmm, mindenki azt mondja, hogy elutasítva, ugye? 16-os ellenőrizzük, vagy a 14-est ellenőrizzük. A 14-est ellenőrizzük, elnézést én meg nem is szavaztam, elutasítva 26-tal. 16-os módosítás mellette, ellentartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene nem tudom, a 17-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 18 9-es elfogadva, 26, bocsánat, 19-es elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most a zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást. Negyvenegy egy ellenében gratulálunk a szerzőnek, Mojcának. Köszönöm. Kedves kollégák, hát úgy alakult, hogy befejeztük a szavazást, mégpedig hamarabb, mint terveztük, és a következő napirendi pont 11.30-kor kezdődik, de szerintem előrehozzuk, kezdjük el most. Ez benne van, ez ismét a közös rendelkezés csak, ugye van itt valaki a bizottságtól, nem? Can, uh, he will be coming, so we can I, I don't... the rapporteurs if they want to... Colleagues, uh, it all it's in the hands of the Ez az előadó kezében van, nem tudom, hol van Lambert. Akkor most kezdjük rögtön? Kedves kollégák! Mindenki úgy gondolja, mint az előadók, hogy kezdjük el most a vitát az általános rendelkezésről, vagy pedig elhalasszuk fél órával. A, megnyithatom-e a hozzászólók listáját? Ki szeretne hozzászólni? Mert hogyha elhalasztjuk, aztán közben senki nem is akar hozzászólni, hát az sajnálatos lenne. Köszönöm. Lambert, és Konstanca készen áll arra, hogy most elkezdjék a vitát, de Luhan úr meg azt javasolja, hogy fél órával halasszuk el. Az önök frakciója akkor mit mond? Akkor szavazni akar? Köszönöm. Nagyon sok képviselő itt van, éppen most szavaztunk, úgyhogy készen állunk arra, hogy meghallgassuk azokat a kollégákat, akik nem kaptak szót tegnap, mert a módosítások hátterét meg kell hallgatni. Ezért gondoltuk, hogy most lenne lehetőségünk, akkor tegyük úgy, ahogy terveztük. Nincs ok arra, hogy másképpen irányítsuk ezt a vitát, mi nyitottak vagyunk, mehetünk tovább. Elnök, akkor meghallgatom a, meghallgattam az előadókat, kérném a kommentárokat, az előadó kommentárét a tegnapi vitáról. Jannak is van mondani valója. Köszönöm, lehetne most uh, Lambert lehet szólni? Jó, akkor, akkor igen, Jan Albrecht kap szót, vagyis elkezdtük akkor a következő egyben tegnapi napi rendi pontot. A tegnapi vita folytatása kezdődik. A a rendeletekre vonatkozó módosítókról szóló vita. Fontos, hogy erről beszéljünk, mert ezek a módosítók egymással összefüggenek. Egyesekben egyetértünk, másokban nem. Konzekvensen a következő rendelet ről szóló vita során egy átfogó eszmecserél van szükség. Vannak tehát olyan elemek, amelyek az általános rendeletben benne vannak, ugyanakkor közvetlen hatásuk van a fejlesztési alapra, a szociális alapra, a teritoriális együttműködésre. A szociális alap és a fejlesztési alap határvidékéről beszéljünk először is, ahol átfedések vannak. Ugye van itt egy konkrét összeg, illetve ezt kérdezem, hogy van itt egy konkrét összeg, vagy rugalmas az átmenet? Mert ha igen, akkor nagyon körültekintően kell eljárnunk. Második kérdésem, mik a tematikus célok? Ugye ezek a híres, hírhet tematikus célok nem mindegy, hogy hogy fogalmazódnak meg a következő rendeletben, mert a következő rendeletben korlátozások lesznek és ezért nagyon fontos, hogy a tematikus célokkal most érdemben és körültekintően foglalkozzunk. Az előadóknak ugye egyértelmű a véleménye, ennek örülünk, hogy legalább ők összetartanak. Ugyanakkor ez az összekapcsolódási eszköz, amelyről tegnap már bőven volt szó, és amely híres hírhet fogalommá vált szinte. Nos, ezzel kapcsolatban én módosítókat fogok benyújtani már az általános rendelet kapcsán, és megpróbálom a jelenlegi eszköz felváltását ösztönözni. Már tegnap elmagyaráztam, hogy miért. Az összekapcsolódási eszköz adott esetben kapcsolódik majd a kohéziós politikához, de nem annak a része, és ez, erre figyelemmel kell lennünk. Ezért azt javaslom, hogy a bukaresti miniszteri döntést támogassuk, akik az egyá fejezetről, fejezetet át, egy részét áttették az 1B-be, vagyis a kohéziós politikából kivették, és áttették a közlekedési, fejlesztési, kutatási fejezetbe, ezért indokolt, hogy most a módosítomat benyújtsam, hogy ez az általános rendeletbe bekerüljön a végrehajtás keretei közé, a tervezés keretei közé. Az eredeti szövegben a kulcsfontosságú prioritást élvező fellépések dokumentumában szerepelt ez, de most ugye átalakítjuk az egészet, és nem látszik, hogy milyen dokumentum lesz. Nem mindegy a módosítók szempontjából. Kérem az előadókat, hogy fejtsék ki nyíltan véleményüket a módosítók kapcsán, a partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban is. Mert ezen szerződéseknek a struktúrája jelenleg a rendeletben vannak benne, és szeretném tudni az önök véleményét, mielőtt a módosítókat erről véglegesítjük, mert nagyon nem mindegy ez. És a pénzügyi eszközök végrehajtásával kapcsolatban ugye megint van egy gond, mert a költségvetési rendelet is éppen változóban van, és a határokon át ívelő együttműködés ez konkrétan éríti. Ugye ez a 75-85 százalékról szóló vita, ez közvetlenül kapcsolódik ide. Remélem, hogy az előadó ö, támogat, de mindenesetre szeretném tudni a véleményét. Összefoglalóan, ne korlátozzuk magunkat az általános rendeletre, mert itt most minden rendeletről egyszerre kell vitázni, és ha az egyikben döntünk, akkor az a másikra is hat. Ezért olyan kompromisszumokat kell megfogalmazni, amelyek koherensek, és a már korábban megállapodott vonalhoz illeszkednek. Nagyon nem mindegy, hogy ma mit döntünk itt el. Ugyanis elképzelhetetlennek tartom, hogy az egyik rendelet kapcsán az egyik irányba lépjünk el, a másik kapcsán a másik irányba. Mátszóni asszony kap most szó. Eh, presidente, jó. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. És én tulajdonképpen csak kihangsúlyozni szeretném és összefoglalni azt, amit már hallottunk ugyanis igyekeznünk kellene, hogy megkérjük a társjelentéstevőket, hogy a nagyon-nagyon sok módosító indítványt miatt azért nehogy azt gondoljuk, hogy nem osztjuk a megközelítést, amit már a nagyon sok eszmecserében is megvitattunk. Az én hozzászólásaimat és módosító indítványaimmal kapcsolatban is megállapítottam később, hogy nagyon sok módosító indítvány gyakorlatilag azoknak a javaslatoknak a részét képezik, amelyeket már a jelentéstevők is benyújtottak. Tehát gyakorlatilag a bizottság szövegéhez igazodnak. Tehát gyakorlatilag ezt most nagy örömmel szeretném itt kihangsúlyozni, hogy ezért nagyon is egy hangon vagyunk. Tehát nincsenek igazából ellentmondások. De hogyha azt látjuk, hogy milyen rengeteg módosító indítvány van, akkor egy kicsit az ember azt gondolná, hogy ez nem így van. Én minden esetre nagyon örülök annak, hogy egy nagyon régi célunk, amelyek itt nagyon sokszor elhangzottak már az elmúlt hónapok során, megfogalmazódhattak. A társjelentéstevők egyébként azt is kinyilvánították, hogy a bizottság ökológiai makrokondicionalitás bevezetését a programozásban nem tudjuk támogatni. Ez a strukturális alapok elosztására vonatkozik elsődlegesen. A bizottság javaslatának a felülvizsgálat egyébként nekem is nagyon fontos témám, ami a hatékonyságot illeti, mert hiszen azért itt ellenhondás van a javaslatban, mégpedig a cél kitűzés, mégpedig, hogy a programozás ezáltal javulhasson, és másrésztről pedig a büntetések, a szankcionálások e, célkitűzése között. Én azt gondolom, hogy a bizottság ezt a két célkitűzést teljesen ellenhondásosan ábrázolja a javaslatában mert hiszen mi javítást szeretnénk, javulást szeretnénk elérni, ez az igazi célunk, és éppen ezért a hozzászólásomat gyakorlatilag így is kellett értelmezni, de egyébként ezt a jelentéstevők is bevették javaslatokban. Helyi szinten egyébként sokkal erőteljesebb szerepet kell juttatnunk a partnerségi programok, partnerségi szerződések viszonylatába is, tehát a helyi szint erősítése, és azt gondolom, hogy a bizottság is ennek megfelelően fogja alakítani a javaslatát. A bizottság stratégiáján belül egyébként más területeken belül is azt szeretnénk, hogy jóval erőteljesebben és több szinten jelenjen meg a governance, erőteljesebb governance kérdése, és a regionális szintet se felejtsük ebből ki, hiszen ők is ugyanúgy felek, szerződő felek lesznek a partneri szerződésekben, és ezért én támogatom a tegnap hozzászóló kollégákat néhány kivétellel, akik ezt az ötletet támogatták, hogy a közös stratégiai keretet a delegált jogi aktus keretében kell kialakítani, hiszen nagyon fontos súlyú törvényhozású aktusról van szó. Egyébként egy ennek megfelelő módosító indítványt is benyújtottam, és az volt a benyomásom, hogy a kollégák tegnapi hozzászólásaikban ezt támogatták. Még két megjegyzést hadd fogalmazzak meg. Főként azért, mert jelenleg nagyon is éles helyzetben vagyunk, és éppen a mai viszonyok között én megértem azt, hogy egy kicsit el aprózódik a figyelmünk, de azért nehogy elkövessük azt a hibát, amit már elkövettük, hogy a kultúra támogatását teljesen elmulasztjuk, hiszen ez rendkívül fontos minden szempontból. És azt gondolom, hogy hibás az elképzelésünk, hozzáállásunk sok országban, jelenleg, ami ezt illeti. Mert a kultúra pont a válság időszakában alapvető elem. A 27 tagállamban véleményem szerint nagyon fontos az, hogy a kultúra témája az, az újra stratégiai témává váljon. És a másik dolog pedig az urbánus agendánk, amivel kapcsolatban én is módosító indítványokat nyújtottam be, és ebben összefoglaltam az elmúlt hónapban tett szóbeli hozzászólásaimat. Igyekeztem ebben röviden összefoglalni azt, amit itt a bizottságban, de a plenáris üléseken is rengetegszer elmondtunk, és rengeteg dokumentumban is szerepelt, hogy a nagyvárosi menetrendünket európai szinten kell koordinálnunk. És úgy látom, hogy a jelentéstevő és sok kolléga között ebben egyetértés alakult ki. Összefoglalólag nagyon remélem, hogy ez a messzire menő együttműködés a bizottságban tovább fogja a bizottságot erősíteni abban az irányban, hogy még jobban megnyíljon és közeledjen a mi elvárásaink felé. Köszönöm szépen! Azt aztán a következik. Köszönöm szépen! Először is hangsúlyozni szeretném, hogy kiváló volt az előadó munkája. A módosítók az ő irányába hatnak, csak javítják talán a szöveget. Olyan módosítókat írtunk, amelyben üdvözöljük a nagyobb rugalmasságot, a tematikus célok hangsúlyozását, hiszen a régióknak szükségük van a százalékok rugalmas kezelésére is, és fontos az is, hogy a biztonsági hálózatok kétharmadát legalább megtarthassák. A részvétel a hálózatokban ugyancsak, és az az 5 százalék, ami a javítást szolgálná, az is megmaradjon. Úgy gondoljuk, hogy a prioritásokat egyszerűbben kell megfogalmazni, talán az egész projektet, hogy ez az 5%-os javulás tényleg elérhető legyen. Ö, ugyanakkor vegyük figyelembe, hogy válsághelyzetet élnek meg, a szereplők, és ennek is tükröződnie kell a rendeletben. A bázis évhez képest az országokban a realitás jelentősen megváltozott. 2008 ez a rá, bázis év, és Spanyolország összesen hasonlítható az akkori Spanyolországgal. Tehát olyan indikátorokra van szükség, amelyek például a lakossági, demográfiai trendeket figyelembe veszik, a munkanélküliséget új szempontból közelítik meg, és célzottabbak. Rugalmasan alkalmazkodnunk kell a helyzethez. Az ultraperiferiális régiók ö, izolált helyzetével pedig külön érdemes foglalkozni. Ha más nem kíván megszólalni, akkor az előadóknak fogom most megadni a szót, hogy a tegnapi és a mai felszólalásokra reagáljanak. Köszönöm szépen! elnök asszony. Igen, most egy picit kipihenhettem magam a tegnapi nap óta, hiszen itt egy kicsit csodálkoztam, hogy az Európa bajnokság eredményeit, hát először ki kellett, hogy pihenjem. De magamhoz tértem, és beszélgettem a kollégákkal, és az árnyék jelentéstevők véleménye alapján is ez igazolta azt, hogy a nagy vonalakban elképzelhető a az elképzelésünk, és hogy ragaszkodnunk is kellene ezekhez az elképzeléseinkhez. És ez arra is vonatkozik, ami a mellékletekben, CSF, jogi eszközök, re is vonatkozik. Ez a zöldek is egyébként támogatják ezt. Azért vannak némi kétségek, de azért itt hát hangsúlyozom ki, hogy itt egy egyetlen csomagról van szó, vagyis itt nem arról van szó, hogy a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban a bizottság mindent megtesz, mert hiszen van egy olyan megfogalmazás is, illetve itt a bizottságunkon belül is volt egy olyan elképzelés, hogy ez így történne, de nem, mi már nem fogunk visszalépni. Mar- Martin úr is elmondta tegnap, hogy eh, itt már csak a finom hangolásról van szó, mégpedig meg kell vizsgálni, hogy hogy lehet a bizottsággal kapcsolatban egy kicsit rugalmasabbnak mutatkozni a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban. De nagyon fontos, hogy eh, a parlament véleményét, pozícióját képviselni tudjuk, de vannak dolgok, ahol nagyon kategórikusan kell képviselnünk a véleményünket mert ha ez nem így történik, akkor nem történik elmozdulás ezen a területen. Tehát nagyon fontos, hogy először megvárjuk, hogy mi történik ezzel a dologgal. Nagyon sok megjegyzés érkezett, eléggé általánosak is érkeztek, természetesen a rugalmasság nagyon fontos, de nagyon fontos azért az, hogy bizonyos témákra koncentráljunk. Tehát éppen ami a jövőbeli politikáinkat illeti, mi egy modernizáltabb kohéziós politikát szeretnénk elérni a jövőben, és ez a szakpolitika, ez tematikai koncentráltságra támaszkodik. Tehát az alkalmazásban ö, szintén ugyanerről van szó. Ma reggel elhangzott, hogyha letesszük a garast, akkor ez nem azt jelenti, hogy elveszítjük a tematikai koncentrációt hiszen erről már szó volt, hogy egész egyszerűen a dolgokat nyilván meg kell tölteni tartalmakkal. És ez az a munka, amit a következő napok során kell majd végrehajtanunk. Erre vannak egészen világos elképzelések, részjelentésekben, hiszen ma az európai szociális alapokról is szavaztunk, és itt egészen világos irányokat jelöl meg. A, az efre vel kapcsolatos javaslatokból is ez tükröződik vissza, gondoskodnunk kell arról, hogy egyik területen se tágítsunk a tematikus koncentrációtól, és ezen belül próbáljuk meg az egyes témákat kezelni. De az az érzésem, hogy itt a bizottságban ezt illetően messze menő egyetértés alakult ki. Igen, a kultúra, mint sarokpont felvétele, persze, hogy szeretnénk, de itt nagyon fontos, hogy az egésznek van egy fizikai vetülete, a minőségjavítása nagyon fontos ezen a területen, hogy a történelmi örökségünket a jövő számára biztosítsuk, és ez a regionális politika feladata, hiszen vannak emberek, akik turistaként látogatnak meg bizonyos régiókat, és ez nagyon fontos. Voltam Württembergbe, észak Vesztfáliába, és nagyon fontos az, amit ezek a régiók információs és kommunikációs technológiák területén tettek, nagy ajánlataik vannak különböző célcsoportok számára, tehát nagyon aktívak, például a biciklisták, felé, vagy például az egészséges életet propagálják, és ez ezekben a régiókban nagyon jól működik évek óta, és ez valóban oda vonza a látogatókat, tehát ez egy ökonomiailag erősíti fenntartható módon ezeket a régiókat, és hozzájárul az Európa 2020-as stratégia célkötűzéseihez, és a turizmusnak is nagyon jót tesz. Tehát én azt gondolom, hogy ezek azok a témák, amikkel meg kell töltenünk ezeket a tematikákat. És az általános rendeletekben ez az egyik dolog, és a specifikus rendeletekben, például a Connecting Europe Facility rendeletben nagyon fontos, hogy milyen tartalmakat helyezünk el, milyen irányba alakítjuk a dolgokat, hiszen ez az egész egy összerakós játék része. Persze, hogy a forrásokra is szükség van mindehez, és meg kell vizsgálni, hogy mi történik, ha a forrásokat törölni kell, hiszen nyilván nem lehet levegőből élni. Tehát ezt a hét folyamán nagyon meg kell majd vizsgálnunk. Tehát, hogy miről van szó, hol maradnak a források, mi történik a kohéziós politika egyes területein, nekem jelentéstevőként világosan rá kellett mutatnunk arra, hogy központi irányítás, központi eszközből kiindulva a kohéziós országokban mindenképpen aktívak szeretnénk maradni, és hogy nagyon fontos az is, hogy gondosan, részletekre kiterjedően dolgozzunk, konzisztensnek kell maradni, ami a bizottság átfogó politikáját illeti. Ezt itt a szakbizottságban a következő időszakban egészen világossá fogjuk tenni. Most még rápillantok a jegyzeteimre. Igen, azt hiszem, hogy gyakorlatilag ennyit szerettem volna elmondani. Még lehet, hogy Krélasszony talán ki tud egészíteni, talán még vannak olyan témák, amik külön az ő számára fontosak, de nagyon sok munka van előttünk, ezt látni is fogják. 24 órát, ha kell, fogunk dolgozni. Lambert. Köszönöm szépen, Lambert. Konstanz következik. Akár 24 órán keresztül is. Nem akarok túl sok mindent már hozzá, fűzni. Jannal kapcsolatban, Janhoz intézel szabaimat, mondom, hogy fontos, hogy a módosítóinkat valóban a rendeletek mindegyikével összehangoljuk. Ugyanakkor a párhuzamos munka elkerülhetetlen, tehát ehhez több egyeztetésre lesz szükség nyilván. Közöttünk abban egyetértünk, hogy az általános rendelet a legfontosabb, és am, amit ott eldöntöttünk, ahhoz kell igazítani a többit. El sem tudom képzelni azt, hogy óriási gondok lennének egyébként ezzel. Nyilván az Ample bizottsággal még majd egyeztettünk el, nem tudom, hogy ők hol tartanak, de szerintem velük sem lesz különösebb konfliktusunk. Majd meglátjuk. Ugyanakkor el szerettem volna mondani, és tegnap is próbáltam hangsúlyozni, hogy a módosítók nagy többsége egy irányba és az előadók által felvázolt irányba mutat, tehát kompromisszumoknak jó esélye van. Ezek többnyire csak javítják vagy mélyítik a szöveget. Ugyanakkor szerintünk az nem jó, hogyha az általános rendeletet használ mindenki föl a saját vesző paripáinak az elhelyezésére, mert ez szétfeszíti az általános rendelet kereteit, és ezeket a jó gondol, egyébként jó gondolatokat szerintem hova kell bevenni, például a makroregionális stratégia erősítése, nem járhat azzal, hogy egy makrorégiai alapot hozunk létre. Tehát az eredeti célunk az volt, hogy ne legyenek új költségvetési pontok, amelyektől még jobban széttagozódik a jelenlegi kohéziós politika. Ilyesmit ne javasoljunk, ez lehetetlen lesz az általános rendeleten belül. Melyik módosító kapcsán az volt a benyomásom, hogy ezt el kell mondani. Megnéztem néhány a módosítók, környezeti módosítókat, a környezeti együttműködésre vonatkozóakat. Ezek viszont kifejezetten az általános ten kívül kell, hogy megfogalmazódjonak, legfeljebb a függelékben tudom őket elképzelni, tehát hogy az európai programok koordinációját környezeti szempontból meg kell vizsgálni. A gondolat jó, csak szerintem nem a fő szövegrészbe való, de ugye gondolják a kollégák, gondolják a kollégák, hogy 2000 módosító esetén a következő két hétben milyen munka vár ránk. Azon leszünk, hogy az árnyék előadókkal szorosan együttműködjünk, működjek, és elsődleges célunk az, hogy a tanácssal szemben erős tárgyalási pozíciót alakítsunk ki. Uh, anybody else would, would... Szeretne még valaki hozzászólni? Addig még próbálok várni, amíg Nikolász Mártin csatlakozik hozzánk, de valahogy nincs itt. Kicsit nehéz helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a bizottság tudja, hogy mikor jön Nikolász Mártin, Öt perc múlva jön. Úgy veszem, hogy a titkárság vagyis mert mi együtt dolgozunk önökkel a kompromisszumokon, és arra nem gondoltunk, hogy minden kis megjegyzést magunkével tegyünk, hanem az előadóknak van egy bizonyos gondolkodási irányvonaluk a jövőre nézve, és szinte az összes politikai frakció és a legtöbb képviselő nagyon aktív volt ezt illetően, és úgy látom, hogy egy hullámhosszon vagyunk, ami a szakpolitika általános irányát illeti. Amikor a kompromisszumokon dolgozunk, akkor ezt kell, ezt a vonalat követni, vagyis, hogy azt akarjuk, hogy etéren változás legyen, és ez nem mindig könnyű. Egy második dolog, amiről szeretném hallani a véleményüket, a következő amikor a közös stratégiai keretről beszéltünk a munkacsoportban, és itt is voltak ehhez kommentárok, akkor azt mondtam, hogy ott van a melléklet, az általánosságok, és van egy delegált aktus is. A vita ebbe az irányba vezetett. Meg kell nézni, hogy a módosítások segítségével amikor a közös stratégiai keretre utalunk, akkor az előbbi lehetne közös kompromisszum, akkor, amikor majd júliusban szavazunk, hiszen arról is van szó, hogy valami rugalmas dologra van szükség, ami könnyű megváltoztatni, azért, hogy a tagállamok és a régiók megbírkozzanak ezzel a bonyolult összetett politikával, mégpedig hatékonyan. Ami a 2000 módosítást illeti, szerintem sikerül majd kompromisszumokat kidolgozni, azért, hogy ez a szakpolitikó koherens legyen. Most megkérdezem, hogy most megkérem, hogy akik Nikolász Mártinnal szeretnek beszélni, maradjanak itt, és a többiek eh, távozhatnak, Egyébként a délelőtti ülést berekeztem, háromkor folytatjuk. A délutáni pontokat most nem vehetjük, mert az illetékesek, érintettek nincsenek itt. Úgyhogy akik Nikolász Mártinszal szeretnének beszélni, azok maradjanak, a többiek pedig nyugodtan távozanak, és azt hiszem, hogy tolmácsolásra nincs szükség, akkor a kalapáccsal kell berekesztenem az ülést, amit most meg is tettem.